Liebe liebe Kollegen. Kedves kollégák, megnyitom az ülést. Azt hiszem elkezdhetjük. Mindenek előtt szeretnék elnézést kérni, amiatt, hogy néhány perc késéssel kezdjük az ülést. A koordinátorok ülését tartottuk meg a mostani ülés előtt, és hát nem sikerült pontosan befejeznünk. Másodszorban szeretném megkérdezni önöktől, hogy egyetértenek-e a napi rendel. Egyetért mindenki? A harmadik napi rendi pont az elnök közleményei. A 13. napi rendi pontot töröltük, mert nincs itt a korega. Szeretnék emellett utalni arra, hogy ma délután később fogunk kezdeni, mert ugye van plenáris ülés, csak tájékoztatásképpen mondom. Harmad sorban holnap a meghallgatásra szeretném meghívni önöket legyenek itt, vegyenek részt a vitában, ugyanis amellett, hogy Tajáni biztos, hogy bejelentést tesz, a következő hónapokban biztos, hogy egy nagyon intenzív vitát fogunk lefolytatni. Gondolom néhány eh, nap szünet után mindenki kifilmvet ért vissza, és folytathatjuk a munkát. A negyedik napi rendi pontra térhetünk rá az ülések jegyzőkönyvének az elfogadása. Kérdezem, hogy kíván-e ehhez valaki hozzászólni. Nem, akkor elfogadtuk a jegyzőkönyvüket. Ötödik pont. Innovációs politika ez a téma, és szeretném Winkler kollégának megadni a szót. El kellett halasztanunk ezt az ülést, mert nem akartuk, mert tegnap nem lehetett ülésünk. Winkler kollega. Köszönöm szépen, kedves kollégák! elhalasztottuk kicsit ezt a pontot, nagyon kevés időnk van a szavazásokig, megpróbálok gyorsan ezen átfutni, és szeretnék köszönetet mondani minden kollégának azért, hogy részt vettek a kétoldalú találkozón, és köszönöm a begyújtott módosító indítványokat. 108 módosító indítványt nyújtottak be, ami ennek a jelentésnek az összefüggésében egy nagyon nagy szám. Vigyázzunk kell arra, hogy ez a ez nagyon fontos kérdés a gazdaság és a társadalom szempontjából annyira fontos kérdést ne bonyolítsuk túlzottan azzal, hogy egymással összefüggő részeket úgy módosítunk, hogy már szinte olvashatatlanná válik. Néhány kollégával egyeztetve megpróbáltuk leegyszerűsíteni és érthetőbbé tenni az egész jelentést. Néhány dolgot összefoglaltunk kompromisszumos módosító indítványokban. Én saját magam is benyújtottam néhány módosító indítványt. Az első, a szakbizottságban lefolytatott eszmecsere alapján jutottam el idáig De Castillo kollégával például olyan fontos kérdésekről, mint a kockázat megosztás, a finanszírozás, azután a tudás háromszög kérdése, az innovációs indikátorok kérdése, szinergiahatások, a különböző keretprogramok és a strukturális alapok között, azután a magas szintű szakértői csoport kérdése, és mindenek előtt a kulcs technológiák kérdése, a társadalmi és szociális többletérték kapcsán, ami az innovációs politika motivuma kell, hogy legyen, tehát ezekről egyeztettünk. Azután itt van a, még egy fontos kérdés, hogyan lehetne koordinálni jobban az érintett főigazgatósága között. Ezen kérdések kapcsán nyújtottam be én is módosító indítványokat, és több kollega is hasonló gondolatokat vetett fel. Merkis asszonyal is egyeztettem, aki néhány dolog törlését kérte tőlem, de azt hiszem, hogy nagyon jól tudunk együttműködni, és úgy foglalnám össze ezt a kérdést, hogy a legfontosabb az, hogy ne csak a meglévő dolgokat támogassuk, az drasztikusan fogalmazva az ipar és az innováció során nem csak a meglévő akit támogassuk, hanem a kreativitást, az újat, új lehetőségeket, hogy például fiatalok egyre inkább kapjanak esélyt arra, hogy ez szükséges finanszírozással, a támogatással a saját eh, találmányaikat eh, a eh, piacra tudják dobni. Miután nagyon kevés az időnk, még egy kérést szeretnék felvezetni. Elsőben a bizottság jelenlévő képviselőjéhez fordulok szeretnénk megtudni, hogy az Innovation Act, a tervezett innovációs jogszabály kapcsán eh, mi a terv, milyen időtávban gondolkoznak, eh, és marad ez a cím. Ugyanis olvashattuk azt is, hogy európai terv, kutatás és az innováció számára, és nagyon fontos lenne, hogy eh, a, az illetékes főigazgatóságok jól tudjanak együttműködni, ami nálunk is, hasznos lenne. Mi a helyzet ezzel a task force-al, a tervezett munkacsoporttal, és hogyan fog mindez lefolytatódni? Elnök, köszönöm szépen, és Merkis kolléganőnek adom meg először a szót. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani Winkler úrnak, hiszen kiváló volt az együttműködés, és nagyon jó a jelentés. Szeretnék valamit kihangsúlyozni. Strukturális változtatást kell kieszközölnünk, más típusú társadalomra van szükség. Természetesen az éghajlatváltozás ellen lépünk fel, de jó lenne, hogyha fenntartható lenne a társadalom, ne torzsalkodjunk egymással, hanem erre lenne szükség, tehát strukturális változásra, a ö, klímaváltozással párhuzamosan. Tehát erre a fenntartható társadalomra lenne a legnagyobb szükség. Véleményem szerint rendkívül fontos az, hogy nem csak a gazdasági profitokra, hozamokra figyelünk oda, nem csak a vállalatok haszonjára, hanem figyeljünk oda, persze ez is nagyon fontos, hanem figyeljünk oda a környezetvédelmi, illetve ö, szociális profitra is. A jelentésben, jelentésből kiviláklik az, hogy a kutatás, az innováció és a piac között tátongó űrt valahogyan át kell hidalni. A piacon zöld termékekre lenne szükség, környezetbarát termékekre. Ez csak úgy oldható meg, hogyha az állampolgárokat is bevonjuk ebbe a folyamatba. Az innováció munkahelyet teremt, de ösztönzi is a kreativitást és a polgárok részvételét. Az innovációt csak úgy lehet megvalósítani, hogyha jobb az oktatás színvonala. Olyan rendszert alakítunk ki, amely az innovációt ösztönzi. Horizontális és vertikális megközelítést szeretnénk megvalósítani. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok, illetve az európai intézmények is együttműködnek. Nagyon fontos az, hogy a bizottságon belül megvalósuljon a jobb horizontális megközelítés, így mindenki saját szakterületén próbálja meg az innovációs, az innováció minél e, jobban előtérbe helyezni. Aztán a nyersanyagok kérdésével kapcsolatban nagyon fontos az, hogy az innovációt úgy próbáljuk alakítani, hogy alacsony legyen a nyersanyag szükséglet, hiszen ugye egyre kevesebb nyersanyag áll rendelkezésre. Ez a tény, hogy egyre kevesebb nyersanyag áll rendelkezésre, szerintem a bizottság megközelítésének egyik középpontja kell, hogy legyen, tehát mindenkit arra kérek, hogy a jövőben erre figyeljen oda, és főleg a bizottság figyelmét kívánnám erre fölhívni. Köszönöm. Köszönöm szépen, és Takula kollégának adom meg a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönöm Winkler úrnak a kiváló munkát. Nos, hogyha megnézem az egész jelentést, és még nagyon jól emlékszem a dolgok hátterére, és arra, hogy a célkitűzésünk az, hogy készüljön egy vélemény itt a parlamentben, és segítsük a bizottságot az új eszköz megalkotásában. Tehát ne feledkezzünk meg arról, hogy ennek a jelentésnek mi a célja. 108 módosító, ez egyszerűen túl sok. Winkler úr előadásából meghallottuk, hogy mi a legfontosabb elemek, és látunk el, hogy csak akkor van értelme módosítónak, hogyha az valami plusz, pluszt jelent, hogyha van hozzáadott értéke. És arra is kell gondolnunk, hogy közben milyen jogszabály van készülőben, és szeretnénk, hogyha az új lenyomatunk a, megtalálható lenne majd ezen a dokumentumon. Nem magunkra gondoljunk, hanem Európára ennek kapcsán. És még egy dolog, ami eszembe jutott Múlt héten Finnországban egy napilapban azt olvashattuk, hogy kik a legszorgalmasabb európai parlamenti képviselők. És a lap azt írta, hogy azok a legszorgalmasabb képviselők, akik a legtöbb módosító indítványt benyújtják. Hát szerintem ez nem így van. Azok a legjobb képviselők, akik képesek kompromisszumokat megalkotni és Winkler úr szerintem egy nagyon jó alapdokumentumot készített el, és ez igazából kielégítő. Tehát azok, akik módosítókat nyújtanak be, kérem, hogy gondolkozzanak el azon, hogy a módosító ad-e valami pluszt, emeli -e a vélemény minőségét, jobbá teszi -e azt. Szerintem nem. Szerintem minél többet akarunk módosítani, annál rosszabb lesz ez a jelentés, és a sok E, szakács e, biztos, hogy el fogja sózni a levest. Ezért Winkler úr által elkészített dokumentumot e, támogatom minden szempontból. Kófer kollega. Köszönöm, elnök úr. Először is Winkler úrnak szeretnék gratulálni a jelentéssel kapcsolatban eddig végzett munkájához nem csak azért, ahogyan foglalkozik az innováció témájával, és ebben kapcsolatban teljesen egyetértek azzal, amit Merkis asszony mondott az előbb. Szerintem ő nagyon jól ismertette azt, hogy mi ez a közös megközelítés, amit magunkévá kell tennünk. Az innováció egy társadalmi folyamat a szó legtágabb értelmében, tehát a szociális szót itt tágan kell értelmeznünk, és azt hiszem, hogy Winkler úr a közös eszmecserék során ezt a gondolatot már magáévá tette. Egy megjegyzést szeretnék tenni ahhoz, amit az előttem szóló mondott. Nem gondolom, hogy nagy problémát jelent a módosító indítványok bedol, beépítése, feldolgozása, hiszen ez az együttműködés szellemében történik majd. Néhány kérdésre szeretnék csak röviden utalni olyanokra, amelyek nekem különösen fontosak, és ahol szerintem még itt-ott még jobbá tudnánk tenni a jelentést. Az egyik ilyen pont a KKV-k jelentőségének a hangsúlyozása az innováció szempontjából. A második ilyen dolog, hogy világosan ki kell emelnünk az öko-innováció és az erőforrás hatékonyság fontosságát, amelyről Merkis asszony éppen az előbb beszélt. Harmadik dolog a tudás klaszterek, és itt megint csak a közbeszerzés szerepe, amelynek az innovációs folyamat támogatása az egyik fontos feladata. És végül az utolsó pont, amit szeretnék megemlíteni, és ehhez is készülnek majd módosítók, a szabadalmi politikával kapcsolatos kérdéskör, amit megint csak nagyon jelentős a kis és középvállalkozások szempontjából. De jó úton vagyunk, és még egyszer szeretném megköszönni Winkler úrnak az eddigi munkát. Köszönöm, és Szukálász kollega az utolsó hozzászóló. Néznünk el az órát közben, és lassan ezt az eszmecserét be kell fejeznünk. Köszönöm szépen. Winkler úr, jelentés nagyon jó javaslatokat tartalmaz. Egy szélesen értelmezett európai innovációs politika szempontjából a hatékonyság és a korszerűsítés egyaránt szerepet kaptak ebben. Szeretném kihangsúlyozni, hogy van néhány pont, amelyeket különösen fontosnak tartok, különösen a tudás háromszög figyelembe vételét tartom fontosnak az innováció és a vállalkozás kapcsolata, párbeszéd az egyetemekkel, és az egyetemek, párbeszéd az egyetemek és a vállalatok között. Madurell azt asszony jelentését korábban már elfogadtuk, és támogattuk azt, hogy a vállalkozások innovatív tevékenységét úgy is segítsük, hogy közösen technológiai parkokat hozzanak létre az egyetemekkel. Európában már 2000 ilyen kis sziget létezik, és ennek, ezeknek a jelentősége globálisan nézve is nagyon fontos. Fontos eh, ez a terület, hiszen itt egy nagy kihívásnak kell megfelelnünk nem csak az erőforrással, a személyzetel kapcsolatban kell kérdéseket megoldani, hanem eh, például a 16. módosító indítványunkban azt eh, említettük meg, hogy a kutatás és innovációs programok Európában ezeket a célokat kell, hogy alá, vagy segítsék és támogassák. Az európai innovációt erősítenünk kell, és annak érdekében, hogy az innovációs stratégiát valóban meg tudjuk valósítani, és a, elég dinamikus legyen ez a folyamat, még nagyon sok a tennivaló. Gut, ich bedanke mich. Ähm, damit ist dieser Tagesordnungspunkt erledigt. Der Kollege Berichterstatter. Köszönöm szépen, úgy gondolom, hogy ezt a napi rendepontot most lezárhatjuk, majd a későbbiek során, miután megtárgyalták a módosítókat, visszatérünk és szavazhatunk. Akkor most nézzük a szavazást. Stimmkarten, erstens dabei, zweitens auch schon, ich noch nicht. Akkor nézzük meg, hogy mindenkinek itt van-e a szavazó cédulája, és kezdjünk hozzá a, a szavazáshoz, rakják be a gépbe ezeket a kártyáskákat, és hogyha mindenki egyetért vele, akkor kezdjük große, lange Abstimmungsliste. Igen, hosszú a szavazó listánk. Kezdjük. You pay attention, uh, wenn zu viele von den Fraktionen sind. Ja, yeah, okay. If there's some from the uh, groups too much. Jó, ne legyen sok ö, időhúzás, úgyhogy ö, meg is kezdem a szavazást. 29-es módosító. Igen, nem, tartózkodás, határoztunk. 30-as, igen, nem, tartózkodás, döntöttünk. 31-es, igen, nem, tartózkodás, lezártuk. 32-es, igen, nem, tartózkodás, határoztunk. 33, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 34, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 36-os igen, nem, tartózkodás elfogadva. 36 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 37-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 38 kiesik, így 39 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 40-es és 41-es azonos igen, nem, tartózkodás elfogadva. 42-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 43 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 44-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 45-ös, igen. Nem, tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum, egyes, e, igen. Nem, tartózkodás elfogadva. Ezzel a 46 tól a 48-as pontokig e, el, kiesnek, 49 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 50, igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 51-es, igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 52-es, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 53-as igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 54-es igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 55-ös jön. Ez megosztott szavazás, vagy részenként első rész igen, nem, elfogadva második rész, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 56-os igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 57 igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 58-as igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 59 igen. Nem. Tartózkodás Elfogadva? Elfogadva. 60. Akkor ellenőrizzük az 59-est. 59-est ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom az eredmény. Elfogadtuk. Akkor minden rendben jó. 60-as igen. Mi a gond? 19 nemmel szavaztak. Madurell asszony? I have not my voting card with me, so... Nincs nálam a szavazókártyám, úgyhogy én ellene szavazok. Bocsánat. Ja, oké. Okay. Jó, persze. Akkor 20 vannak ellene, de nem változik semmi. Jó, jön a 60-as. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 62-es. Bocsánat, 61, igen, nem. Tartózkodás, elfogadva. 62-es, igen, nem. Tartózkodás, elfogadva. 63-an, igen, nem. Tartózkodás, elfogadva. Most akkor a 64-es jön, Részenkénti szavazást kérte Róde úr? Jó, akkor az első rész a 64-esben igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. Második rész igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 65-ös. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 66-os. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. Kettes kompromisszumos javaslat. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. Akkor a 71-es. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 72 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 73 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 74-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 75-ös igen, nem, tartózkodás elfogadva. 76-os igen, nem, tartózkodás elfogadva. 78-as igen, nem, tartózkodás elfogadva. 79 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 80-as igen, nem, tartózkodás elfogadva. 81 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 82-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 83-as igen, nem, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. 92-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 93-as igen, nem, tartózkodás elfogadva. 94-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 95-ös kiesik, 96-os igen, nem, tartózkodás elfogadva. 97. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 98. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 99. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. Százas. Igen, nem, Nem. tartózkodás elutasítva. 101 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 103 igen, 103? 103 igen, 103 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 104 igen, nem, tartózkodás, elfogadva 105, igen, nem, tartózkodás, elfogadva 106, igen, nem, tartózkodás, elfogadva 107, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 108 így kimarad, 109 kiesik, 110 igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Szá- a négyes kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük. Az, akkor négyes kompromisszumot ellenőrizzük. E, elnézést, 4A kompromisszum. 4A javít az elnök. Három EPP-ssel túl sok, hárommal több. Ja? Jó. Lezárom a szavazást. És még egy. Igen, Manuel asszony. Kettő. Jó, tehát a többség amúgy is a mellette volt. Helyes. Jó, akkor nézzük a 4B kompromisszumot. Ez ugye kiesik így. Charles, elnök úr. Nos, Láthatjuk a plusz és mínusz szavazatok arányát a képernyőn, de hogyha még egy, egy, egyéb képviselők is szavaznak, akkor talán nem kapunk teljes képet a dologról, és nem igazán jó a beállítása a képernyőnek. Ugye 29 meg 2, az 31 volt mellette, és 20 voltak ellene és ezért mondtuk, hogy a 4A kompromisszumos javaslatot lezártuk, elfogadtuk. Akkor most a 116-os 116-osnál tartunk. Igen, mellette nincs, nem, mellette ki van. Ellene, tartózkodás elfogadva. 117 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 118 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 119 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 120 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 121 igen, nem, Elutasítva. Akkor nézzük a bevezető rendelkezéseket. Az egyes. Az egyes. Mellette. A 121-est ellenőrizni kérik, természetesen megtesszük. 121-esről újra szavazunk elektronikusan. 121-es elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Harmincan an támogatják, tizenkilencen ellene vannak. Elfogadtuk. Elfogadtuk. Jó, tehát akkor az egyes mellette, a preambulverkezés ellen. Még egyszer, tehát az egyes mellett ki van, még egyszer nézzük meg. ellene elutasítottuk. Kettes. Igen. Ellenőrizzük az egyest, jó? Ellenőrizzük. Egyes. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27-20. Elfogadtuk tehát. Mi van a szavazólap nélküliekkel. Jó, ők mellette, akkor még jobb. Elfogadtuk, akkor jön a kettes, ugye? A kettes. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a hármas kiesik, négyes, igen, nem, tartózkodás, elfogadtok. Ötös, igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. De ellenőrizzük, jó. Én abszolút nem látom itt magamat. Kérem, hogy jelezzék. Megnyitom tehát az elektronikus szavazást, lezárom. 21 27 arányban elutasítottuk, helyes volt, akkor jó, a hatosnál tartunk, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. Hetes. Igen. Nem. Tartózkodás, elutasítottuk. Nyolcas, igen. Nem ellenőrizzük, jó? A nyolcast ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Egy epp megint több van. Jó, tehát a nyolcast lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kilences, igen. Nem. Elfogadtuk, én is úgy látom. Tízes, igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. Tizenegy, igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. Tizenkettő, igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. Tizenhárom. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Tizenöt, igen. Nem tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös, mondja az elnök még egyszer, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 17, igen, nem, tartózkodás, ellenőrizők, 17-est ellenőrizők, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Egy EPP-sel megint több van. Ja. Lezárom a szavazást. Eredmény elutasítva. 18-as igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 19 igen. Nem. Tartózkodás el, elutasítottuk. 20-as igen. Nem tartózkodás elutasítva. 21-es igen, nem, tartózkodás, ezt is elutasítatok 22 igen, az e- a 21-est ellenőrizzük, jó? Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, nem? Megint egy epp több van. Jó. Ja. Jó, lezárom a szavazást. Nem volt több? Nem volt több egy LPP-sel. E De most rendben van, rendben, lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Tényleg? Tényleg elfogadtuk. 22-es. Igen. A 22-es kiszavazza meg. Kérem mindenki jelezze. Ellene ki van. Tartózkodás elfogadtuk. 23, igen. Nem tartózkodást elfogadtok 24, igen, nem, tartózkodás, elfogadtok 25, igen, nem, tartózkodás, elfogadott 26, igen, nem, tartózkodás, elfogadva 27, igen, nem, tartózkodás, elfogadva 28, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Nézzük az NV véleményét, állásfoglalását. Egyes. Az NV egy. Igen. Nem. Ez így nem megy. Még egyszer. Még egyszer. Igen, mellette ki van. Nem. Tartózkodás elfogadva. Kettes. Ez itt kémajesség. Hármas. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. Hmm. Ötös? Csak az utolsó mondatról. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilenc. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Tízes. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. Mm, rendben, a tízest ellenőrizzük az Envinél. Egy EPP-sel több van megint. Rendben. Lezárom, és elfogadtuk. A tízest elfogadtuk. 15-ös jön, igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 18 igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 20-as igen, nem, tartózkodás elfogadva. 21-es kimarad, 22-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 23 igen, nem, tartózkodás elfogadva. A 24-es kiesik eleve, zárószavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Még egyszer. Már megint egy epp több van. Az utolsó pillanatban, igen, jó, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen, és gratulálok. A következő, következő Lina Eck jelentése. Dönteni kell itt is néhány dologról. Kezdjük tehát egyes mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Envi 11 mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es mellette, a, együtt 38-assal, tehát 37-es és 38-as együtt mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Envi 13. Nem, mondja, javít az elnök, hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Envi 13 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő 41-es, szóbeli módosítással, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ezek itt mind okafogyottá váltak. Envi 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56-os részenkénti szavazás első rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Második rész mellette. Ah, második részről már nem kell szavaznunk. Jó. 15-ös mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Claude? Nem kell szavaznunk az MV20-asról? Ugyanis az 56-os ment. Kell. Igen, igen, köszönöm szépen. Igen, elf, eh, eh, valóban az MV 20-asról is kell szavaznunk. Tehát MV 20-as ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás. Ellenőrizzük. MV 20-asról megnyitom az elektronikus szavazást. Kettővel több a néppárt. Rendben van, lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 15-ös. Nem, ez nem már volt. Envi 22-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 16-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Következő 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, nézzük ezt meg. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de inkább nézzük meg, tehát a 21-esről elektronikusan szavazunk, 21-esről. Lezárom a szavazást. Igen, tényleg elfogadtuk. NV2-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. NV3 mellette, ellene, tartózkodás, NV4-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás. Hm, nézzük meg. Nézzük meg az ötöst. Megnyitom a szavazást. megint kettővel több a néppárt. Mindig ugyanaz. Egyel több még mindig a néppárt. Köszönöm. Most jó, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő 33-as. Nem, elnézést, egy 34-es. Mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Envi 8 mellette, ellene, tartózkodás, hm, nézzük meg, Envi 8 as ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. Envi 9. Két részben szavazunk. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Második rész. Nem, azt már nem kell. Jó. Első rész ellenőrizzük. Envi 9 első részről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. És elfogadtuk. Elnézést. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Envi tízes Mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Envi tízest nézzük meg. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Zárszavazás elektronikusan. Elektronikusan szavazunk. Zárszavazás. lezárom. Nem, kettővel több megint a néppárt. Jó, most jó, lezárom. Elfogadtuk. Rendben van. Megyünk tovább. Következő a nyolcas. És gratulálunk persze. Na most már mindig gratul, előre gratulálok mindenkinek a sikeresen lezárt zárszavazásokhoz takarékoskodjunk az idővel. Rivazi jelentés 8-asról szavazunk. Mellette mindenki szavazzon, mert csak így halunk előre. Mellene tartózkodás elfogadtuk. 39 esről nem kell, 40-es mellette, ellene tartózkodás Kilencesről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41-es, mint kiegészítés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 18 mellette, ellene, 18-as mellette, még egyszer, 18-as mellette, ellene, tartózkodás, hm, nézzük meg, inkább nézzük meg, 18-ast ellenőrizzük. Kettővel több a néppárt. Jó, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-es jön. Nem. Igen, a 19-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es kiegészítésként mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 21 mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. 22 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő 46-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48-as kiegészítése 47-hez mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következő nem kell, 24-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 49-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 50-es kiegészítésként mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 51, még egy kiegészítés mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 52, 52, még egy kiegészítés mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 53, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 54, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 55 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 26 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 56-osról nem kell, kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 28 két részben, első rész mellette, ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. 28-as első részt inkább nézzük meg, megnyitom a szavazást. Egyért több a néppárt. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 28-asról, mert asról nem kell szavaznunk. Jó, akkor a következő 29-es, 5, 5 részben szavazunk erről. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Negyedik rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Hm, ellenőrizzük? Jó, jó, nézzük meg. Negyedik részt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. egyet, több a néppárt. Köszönöm, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötödik rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 32 részben első rész mellette. 30-as első részéről mellette Senki? 30-as első részéről szavazunk. Köszönöm. Ellene. Jó, nézzük meg. 30-as első részt megnézzük. Megnyitom a szavazást. Egyel több a néppárti. Egyel több. Köszönöm. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 60-as kiegészítésként mellette. Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 61-es mellette. Ellene. Tartózkodás Elfogadtuk. Ekkasszony? 59-es módosítóval kapcsolatban ez oka folyott, hogyha a 30-ast elfogadtuk, de a 30-as egy részét nem fogadtuk el. Egy plusz volt ugye, és egy mínusz a 30-asnál. Igen, ugyanaz a probléma már előfordult, és akkor azt mondták, hogy az első rész a fő rész. Tehát akkor ezt elfogadtuk. Rendben van. Mit mond a jelentéstevő? Egyetért, hogy a, az 59-es fogyott, rendben van. Jó, akkor 61-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 62 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 64 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 65 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Elutasítottuk. Fordítási probléma van? Nem, nincsen. Akkor folytathatjuk 31-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk 66-os mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk 67 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk 32 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk 33 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös kiegészítés a 2-eshez mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-osról. Nem kell, hármas mellette, hármas mellette, ellene. Még egyszer hármasról szavazunk. Ki támogatja? Köszönöm. Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. 37-esről nem kell, 38-asról sem, 4-es mellette, Ellenem tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Végszavazás, elektronikusan megnyitom a szavazást. Megint több a néppárt. Egyel, egyel több. egyre többen vannak a néppártnál. Köszönöm. Lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. És most következő pont. Jó, gratulálunk, igen, persze. És Michel Rivazi, következő négyes. Ki támogatja? Köszönöm. Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 21 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 22 mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ről kiegészítésként mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-osra nem kell, 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 8-as, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 10-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 11 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 28-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mondja az elnök. 14, bocsánat. 14-es mellette ellene tartózkodás. Jó, nézzük meg. 14-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom és az eredmény az, hogy elfogadtuk. Egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, Ellenőrizzük a kettest, nézzük meg, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. Kettes, tehát elfogadtuk. Következő részenként szavazunk a 17-esről. Első rész mellette, Ellenem tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 18-as kiegészítésként mellette, valami gond van? Nincs fordítás valamelyik nyelven? Nincs fordítás angolra. Mi? Van valami probléma? Próbáljuk meg még egyszer. Van most már Charles? Jó, oké, okay, rendben van. Most már megnyugodtam, Charles is érti, amit mondok. Egy kérdésem van az előző szavazásról. Azt hiszem 17-16 volt az eredmény. Van olyan kollega, aki szavazókártya nélkül szavaz, mert mindenkinél itt van a kártyája. Ugyanis úgy tűnik, hogy lehet, hogy más lett volna az eredmény akkor, hogyha lett volna valaki közöttünk, akinek nem volt kártyája, de ezt nem mondta el az elnöknek, ezért kérdezem. Köszönöm az elmondottakat. Hát én gondolom, hogyha senki nem jelentkezik, nem jelzi, hogy szavazókártya nélkül szavaz, akkor ez részemről el van intézve, mert nem kérdezhetek állandóan, ezt jelezni kell a kollégáknak, ha valakinél nincs itt a kártya, és úgy szavaz hogyha valaki kártya nélkül szavazott, akkor ezt el kell, hogy mondja a szavazásnak, különben én honnan tudnám, ezt, ezt nem tudom követni. Van valamilyen probléma? Maruel asszony. Igen. Szeretném kérdezni a titkárságtól, hogy megvolt-e a szocialista szavazatok elégséges száma? Tehát elég szocialista szavazat volt? Igen, volt. Hogy elég volt a szocialistáknál a szavazat, Ugye nem úgy hangzott a kérdés, hogy túl sok volt-e a szocialista szavazat, elég volt. Nos, azt szeretném ezzel mondani, hogy amikor nem géppel szavazunk, nem észszerűti szavazás van, akkor csak annyit tudhatunk mi itt a titkárságon, hogy van -e olyan frakció, ahol többen szavaztak. De azt nem tudjuk mi, hogy van-e olyan frakció, ahol kevesebb képviselő szavazott. Ez nagyon fontos. Elektronikusan azt meg tudjuk mondani, hogy túl sok-e, de azt nem, hogy túl kevése. Ezért, amit Charles mondott, az nagyon is igaz, hogyha valaki kártya nélkül akarna szavazni, akkor kérem, hogy ezt minden alkalommal jelezze. Én, én ezt nem tudom megegyezni, bocsánat, ez, ez már túl sok lenne nekem. Madurell asszony még egyszer. Jó, eh, presidente, estoy votando. Én elnök úr, ma nem tudok kártyával szavazni, de a kérdés az, hogy megvan-e a megfelelő számú ö, szocialista szavazókártya. De én e, ma egész nap szavazókártya nélkül szavazok. Hogyha az én szavazatom plusz, akkor jó, de egyébként... Komolyan kell vennünk, amit Charles mondott, ha szoros eredmény, akkor nagyon be kell figyelnünk erre. De hát most már késő. Következő a hármas. Nem, elnézést még a 18-as először. 18-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük, jó, megnézzük. Ez egy kiegészítés, jobb, ha ellenőrizzük a 18-as, tehát nézzük meg. Megnyitom a szavazást, kettővel több a néppárt. Talán kicsit párat átadhatnak nekik. Vagy kártyát, szavazókártyát. Lezárom a szavazást. 20, igen, 30 nem. Madurell asszony, igen, de vagy nemmel szavazott, nemmel. Mindegy, ebben az esetben elutasítottuk. Hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. És a zárszavazás, megnyitom a szavazást. Most nincs plusz néppárti, szuper. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálok még egyszer. a Következő Zaid Karin jelentése de ez még mindig nem az utolsó. Még eltart. Nem vagyunk gyorsak ma, abszolút. Úgyhogy szavazunk. Szavazunk a, az 54, 53, 63 és 203-asról egyben. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadva. A következő blokk 55-45, igen. Igen, mellette ki van. Nem sokan ellene. Tartózkodás. mint már többen vannak. Elutasított. A következő 56-os igen. Tehát az 55-45-ös blokkot elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 28, és Madurel is ellene van, tehát 20-29 szemben elutasítva 56-os igen, nem, tartózkodás elfogadva, 57-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. Akkor a következő blokk az 58, 59, 60, 150, 151, 153, 154, 155, egyben igen, ki van mellette, ellene ki van, tartózkodás elfogadva. A következő a 61-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. Részenkénti szavazás a 62-nél első rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. Második rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. Egyben a 2, 3, 4 és 29 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 156-os igen, nem, tartózkodás elfogadva. Jó, a 130 kiesik, 5-ös igen, nem, tartózkodás elfogadva. 67-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 68-as igen, nem, tartózkodás, elfogadva 69 igen, nem, tartózkodás, elfogadva 70-es igen, nem, tartózkodás, elfogadva 71-es igen, nem, tartózkodás, elfogadva 72 igen, nem, tartózkodás, elutasítva 73-as igen. Egy pillanat. Igen, a 73-as igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Hatos. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 75-ös. Igen. Nem tartózkodás, elfogadva. Hetvenhat, hetvenhetes, egyben, egy, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 78-as igen, nem, tartózkodás elfogadva. 79 igen, nem, tartózkodás elfogadva. Nyolcas, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. nyolcvanas igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Kilences, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. nyolcvanegyes igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 82-93-105-ös egyben. Igen nem, tartózkodás elfogadva. 83-as igen, nem, ellenőrizzük. A 83-ast elektronikusan megnyitom, lezárom, elutasítottuk. 84-es nem esik ki most. Igen, mellette ki van. Nem. A 84-es kiszavazza meg még egyszer. Tehát 84-es mellett. Ellen. Ellenőrizzük ezt is. Legyenek szívesek a 84-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 85-ös igen. Nem. Tartózkodás. Eluta- el- eh, eh, elfogadtuk. 10-es igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 86-os igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 11. Nem. Tartózkodás elfogadva. 87-es igen nem, tartózkodás elfogadva. 90 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 91 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 92 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 94 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 96 igen, nem, tartózkodás elfogadva. Itt nincs, 97-es igen, el, nem, tartózkodás elfogadva. 98 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 12-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 99 igen, nem, ellenőrizzük. 99-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Százas. És százas, 101-es egyben igen, mellette nem, tartózkodás elfogadva. 102 igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. 13-as, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 103-as, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 104-es, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 106-os igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 107-es igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 108-as igen, nem, tart, el, elfogadva. Tartózkodás nem volt? Igen elfogadva. 15-ös igen, nem, A 15-ös tartózkodás, ellenőrizzük, jó? 15-öst ellenőrizzük. Nem vagyok biztos. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 109 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 111. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 112. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 115. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 116 kiesik, 118 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 119, 142, 89, 88, 1-ben. Igen, mellette ki van, nem, tartózkodás elfogadva. 121-es igen, Hova menjünk vissza? Nem. 121-es. Igen, 121-es. Ki támogatja, ki szavazza meg, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás elfogadva. 122 kimaradt, 123 igen. Nem tartózkodás elfogadva. 17 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 124 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 18-as igen, nem, tartózkodás elutasítva. 19 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 20-as igen, nem, tartózkodás elfogadva. 126 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 127-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 21-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. 128-as, kiegészítés, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 129 kiesik, így 130-as csak a második mondat. Igen. A 130-as egészéről kell szavaznunk, tehát igen, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. 23 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 132-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 24-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 133-as. Második mondat mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. 134 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 136 igen, nem, tartózkodás elfogadva. A 47-es 52, igen, 47, 52, 146, 147, 100, 139.1-ben mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadva. Kieség, kieség, kieség. 143-as mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadva. 26-os igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 144 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 148 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 27-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. 28 igen, ellenőrizzük a 27-est, jó, 27-est ellenőrizzük, rendben. 27-es megnyitom, lezárom, Elutasítottuk. 27-en mellette, 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 152-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 157 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 158 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 159 igen, nem, tartózkodás elfogadva 160, igen, nem, tartózkodás elfogadva 161, igen, nem, tartózkodás elfogadva 32-es, kiegészítés, igen, nem, tartózkodás elfogadva a 33-as kiesik, 34-es, igen. Nem. Tartózkodás, elutasítva. 35, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva, 36, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva, 163, kiegészítés, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva, 174-es a következő, ha jól látom, tehát 174-es, igen. Ó, bocsánat, elfelejtettem a 167-est. Tehát a 167-esről elfeledkeztem, 167-es jön mellette. Igen, erről beszéltünk. Mikrofon nélkül nem tudják a tolmácsok. Azt hiszem, a, nem tökéletes a fordítás. Ugye az a gond, hogy amikor, amikor uh, ugrani kell a szavazólistán, hiszen okafogyottá válnak az indítványok, a, a módosításokat, és mondjuk tíz módosítást kell ugrani, akkor kicsit zavaró a lefordítás ennek, ezeknek a listáknak, ezeknek a szavazó listáknak. Nyilván nem csak engem zavar a helyzet, hanem másokat is. Uh, a szocialista koordinátorok ugyanerről számoltak be, és talán mások is mondtak, beszámoltak már erről, tehát nagyon nehéz ugrani így a ö, szavazó listán, amikor tíz vagy annál több dolog is kiesik. Kérem ezt korrigálják. Rendben van, kolléganő. Eddig elkerültem azt, hogy minden egyes kimaradást felolvasok, de hogyha úgy gondolja, hogy ezt is megtegyem, akkor megteszem szívesen, mondjuk nem az annyira szívesen, mert fárasztó, de sokkal tovább fog itt tartani, nincs vele gond. Tehát az összes 162, 164, 165, 160 kiesik, azért mert részben már szavaztunk, részben már azonosak. 167-esről szavazunk most, mert ez kiegészítés. Igen, ki támogatja? Mi nincs? Nincs tolmácsolás? Angolul csodálatos. Akkor próbáljuk meg még egyszer. Jó lenne, ha lenne angol fordítás is, és lehet, hogy egy kicsit gyors vagyok. Hölgyeim és uraim, bocsánat, tehát 167-nél tartok, ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. 168-169 nem szavazunk róla, 170 kiegészítés, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 172 és 173-as kiesnek, 174-es kitámogatja, ellene, tartózkodás elfogadva, 171 kiegészítés mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 175 igen, nem, tartózkodás elfogadva 176 igen, nem, tartózkodás elfogadva 177 igen, nem, tartózkodás elfogadva 178 igen, nem, tartózkodás elfogadva 179 igen, nem, tartózkodás elfogadva 180 igen, nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük. A 180-ast ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 181-est visszavonták, 182 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 183 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 184 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 38-as igen, nem, tartózkodás elfogadva. 185-ös igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 187-es igen, nem, a 186-os tehát azonos, nem kell szavazni róla. 187-es igen, nem, tartózkodás, elfogadva 188 igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 189 igen, nem, tartózkodás elfogadva 190 igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük. Jobb, ha ellenőrizzük a 190-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 191-es igen. Nem tartózkodás, még egyszer, mellette, a 191-nél tartunk, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 90, 192, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 193, igen, nem, tartózkodás, elfogadva 190, Négyes ugyanaz, 195, igen, nem. Tartózkodás, elfogadva. Ellenőrizzük. Volt már ilyen, igen, igen. Tehát 195 elektronikus szavazás megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 40-es. Igen. mellette ki van ellene, tartózkodás, elfogadtok. 41, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 196-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 42-es, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 197 igen, nem, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük rendben, lehet. Elektronikus szavazást megnyitom. 197. 197. Kiegészítés. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Köszönöm. 198. Igen. Ellen. Ellenek van. Tartózkodás. Ugyanaz a bajom megint. Kérem önöket, ellenőrizzük. Egyszerűbb mégis. 198-as megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 43-as mellett, aki van ellene tartózkodás. 199 igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 200 igen. Nem. Tartózkodás elutasítottuk. 201 igen. Nem tartózkodás, elutasítottuk. 202 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 204 igen, 204-es igen, nem, tartózkodás elfogadva, 205 igen, nem, tartózkodás elfogadva 206 igen, nem, tartózkodás, ellene ki van, azt nézem most, tartózkodás, elfogadtuk, 207-es igen, nem, tartózkodás elfogadva, 208, igen, nem, tartózkodás elfogadva, egyes, igen, nem, tartózkodás elfogadva, 46-os igen, nem, tartózkodás elutasítva, 48-as igen, nem, tartózkodás elfogadva, 49 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 50-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. Záró szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek, és a Cabella e, asszony jelentése a következő. Cabella asszonyé, a köszönöm és Gratulálok az előző jelentéshez. Cável asszony két mondatot szeretne mondani. Elnök úr, volt egy eh, utolsó perces javaslatom a szocialistáktól, ez a hetes kompromisszumos javaslat. 4B a tartalma, jelentése ugyanaz, de jobb a megfogalmazása, és én azt javaslom, hogy ezt tartsuk meg. Ha lehet, felolvasnám. 4b, a szocialista javaslat. Majd akkor, hogyha odaérünk, jó? Lehet akkor, talán célszerűbb, hogyha akkor csináljuk, amikor odaérünk, jó, a hetes ponthoz. Jó, de emlékeztessen majd erre. Akkor nézzük tehát az egyest. Mellette. Köszönöm. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette. Nem, elnézést, hetes. A hetest elfelejtettem. A hetes. Mellette. Ellene tartózkodás, hetes, nem a hetes kompromisszum, hanem a sima hetes, a sima hetes módosítóról szabadunk, elutasítottuk. Most hármas kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette, nem olvasom fel az összeset mellette, ki támogatja 12-est, ellene elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most megint okafogyottá válik egy csomó módosító indítványa. Hetes kompromisszumra térünk rá, és Cavella asszonyé a szó. Hetes kompromisszum, Cavella asszony. Köszönöm szépen. A következő lenne a módosított változat. For the free trade area and encourages the UFM member countries to work on harmonising their positions in the context of WTO negotiations. Tehát a szabadkereskedelmi övezet fontosságáról van szó, illetve a WTO tagságról. Én úgy értettem, hogy akkor egy új kompromisszumos javaslatot hallottunk. Minden frakció egyetért ezzel. Jó, rendben van, akkor szavazzunk az új hetes számú kompromisszumos indítványról. Ki támogatja? Köszönöm. Ki ellenzi? Tartózkodás. Akkor elfogadtuk így. Nyolcas kompromisszum. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. Köszönöm szépen.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 és világos az eredmény, egyértelmű, elfogadtuk. Nagyon köszönöm, Cevel asszony, és gratulálok. Gratulálok ahhoz is, hogy olyan sok módosított, összetudott foglalni kompromisszumos indítványokká. Rátérhetünk a következő napirendi pontra, amelyik a hatos, nem, nem, butaságot beszélek, mondja az elnök, 12-es Hát kétszer hat az 12. Úgyis, úgyhogy a 12-es kapcsán, ugye ez a bulgár atomerőmű leszerelésének az ügye, és Harms asszony az előadó. Kérem, hogy egy kicsit nagyobb legyen a csönd, mert akkor Harms kolléganő elkezdhetné a bevezetőjét. Önél szó, kolléganő. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát az a benyomásom, hogy igazából még nem e, szívlelték meg a kollégák a kérését, hogy csöndesedjenek el. Rendben van? Jó, akkor még egyszer megpróbálom. Most már csak Harms asszony beszélhet. Igen, köszönöm. Ma a módosító indítványokról beszélünk, amelyek a bulgáriai kozlodúi atomerőmű leszerelésével kapcsolatos pénzügyi támogatásról szólnak. Az Európai Unió ugye támogatást ad az atomerőmű négy blokkjának a leszereléséhez. Sok vitát folytattunk már itt is, a szakbizottságban, és az árnyék előadókkal is. Nem tudok most kitérni a vélemény összes, vagy nem is kell kitérnem az összes részletre, hiszen ezeket már többször megvitattuk, csak a következőt szeretném tisztázni. Mégpedig azt, hogy az én frakciómnak az a véleménye, hogy helyes volt az, hogy az Európai Unió az egyes, kettes, hármas és négyes reaktorok leállításáról döntött, még mielőtt aláírták a csatlakozási szerződést. És ezzel az Európai Unió kötelezettséget vállalt arra, hogy pénzügyi támogatást ad a leállításhoz és a leszereléshez. Azt hiszem, hogy eddig még nem sok pénzt kapott Bulgária Brüsszel Brüsszeltől, Brüsszeltől ezzel összefüggésben. Szeretném megragadni az alkalmat, és szeretném most itt azért még egyszer leszögezni, hogy az Európai Unió azért összesen már mennyivel járult hozzá ahhoz, hogy a leszerelés terheiből úgymond részesüljön. Az a pénzügyi támogatás, amit Bulgária kapott, azért mégiscsak jelentős, 1999 és 2003 2003 között 155 millió eurót kaptak, 2004 és 2006 között 185 milliót, és 2007 és 2009 között 210 millió eurót kapott Bulgária. Tehát összességében a következő részletig, amiről most kell döntenünk, már 550 millió euró támogatást kapott a közösségi költségvetésből Bulgária. És még egy dolgot szeretnék itt világosát tenni, ugyanis ez az árnyék előadókkal elég sok vitát okozott, különösen kollega, Ransdorf kollega nem akart nekem hinni, ez a pénz, ez az 550 millió euró, ez a csatlakozási szerződés alapján került kifizetésre. Tehát az, amiről ma beszélünk, és amiről ma szavazunk, és majd a plenárison is szavazunk, az az, az az összeg már egy plusz, egy önkéntes támogatás, amiről már nem rendelkezik a csatlakozási szerződés. Ez a következő részlet, amit 2010 és 2013 között fizet majd Brüsszel Bulgáriának a tervek szerint, ez 300 millió euró. A bizottság így tett javaslatot erre az összegre, és én előadónként kezdettől fogva azt mondtam, hogy méltányosnak tartom ezt az összeget. Ebből 180 millió a bizottság javaslata szerint a leszerelési tevékenységek kapcsán kerül felhasználásra, és az nukleáris hulladék kezelésével kapcsolatban is mindenképpen szükség van, hogy a kiégett fűtő elemek köztes tárolása érdekében beruházásokra kerüljön sor, mert nincs meg még a megfelelő infrastruktúra ehhez Bulgáriában. Az előkészületek, tehát az egész nukleáris hulladék kezelése és a végleges ártalmatlanítás, tárolás kérdésköre kapcsán nekem feltűnt egy nagyon viszás helyzet. Bulgária offenzív módon síkra szállt az atomenergia felhasználása mellett, ezt még mindig megteszi, és ugyanakkor nem tett intézkedéseket annak érdekében, hogy különösen a magas radioaktivitású fűtő elemek végleges elhelyezéséről gondoskodjon. Tehát nem lehet, hogy egyik oldalon az atomerőművek mellett szólunk, és ugye Oroszországgal kötött szerződéseket Bulgária, Oroszország pedig korábban ezt Szovjetunió tette ezt meg, de továbbra is visszaveszi, átveszi a magas aktivitású hulladékot, ami hát remek dolog, ez nagyon jó, hiszen ezzel kapcsolatban nem is kell semmit különösebbet gondolnunk. Amikor készül ez a jelentés, Öttinger biztos, az energiáért felelős biztos járt Bulgáriában. És ott helyben is, Bulgáriában is világosá tette azt, hogy a különösen nagy radioaktivitású atomhulladék exportja Oroszországba számára nem elfogadható. És örülök annak is, hogy Öttinger úr az elmúlt hónapokban mindig is azt mondta, hogy az egyik legfontosabb projekt, amelyen dolgozik a saját hatás körében, egy olyan irányelvnek az előkészítése, ami normákat, sztendereket határoz meg a az atom hulladék végleges tárolásához. És itt egy különösen prioritást kell, hogy kapjon a nagy radioaktivitású hulladék, konzultációs folyamatot elindították ezzel kapcsolatban, és izgatottan várom ezt az irányelv tervezetet. Sajnos a negyedik pénzfizetési részlet kapcsán, amit most kap majd Bulgária a leszerelés támogatásához nem vitattuk meg ezt az irányelvet, pedig ez nagyon jó lett volna szerintem. Ugyanis ragaszkodom ahhoz, hogy igen, most már tényleg eljött az ideje annak, már túl késő is ahhoz, hogy ne magát a hulladékot exportálják, hanem konkrétan most már oldják meg a nagy radioaktivitású hulladék tárolását, elhelyezését és az Európai Bizottság javaslatával kapcsolatban ez az egyetlen kifogásom, most a Bulgáriának kifizetése kerülő támogatás összege is ehhez szorosan kapcsolódik. Az a véleményem, hogy ezt a 300 milliót, amit 2010 és 2013 között fizetné az EU, hogy ennek egy részét közvetlenül is a kozlodói Eh, van a tárolás megoldására fordítsák. A 180 milliót, ezt eh, méltányos eh, összegnek tartom. Sok vita után most már világossá vált, hogy különösen a köztes tárolás infrastruktúrájának a kialakítására kell investálni. És a maradék a 120 millió, ez véleményem, a véleményemnek a központi eleme. Ezt arra kell felhasználni, hogy végre már konkrét intézkedések történjenek a bulgáriai végleges tároláshoz. Bulgáriának jó lehetősége volt arra, hogy EU tagállamokkal, vagy nem tagállamokkal is egyeztessen. Svájc és Svédország már most is normákat határoz meg, amikor a végleges tárolás helyét keresi valamelyik ország. Itt persze nem kell félnünk attól, hogy ezt a 120 milliót, amennyiben ezt félreteszik a végleges tárolás megoldásához, hogy nem találnak majd megfelelő módot ennek a felhasználására. Itt a kérdés az, hogy Bulgária mikor kezdi el már végle ezt a, ennek a feladatnak a megoldását, tehát a végső tárolás előkészítését. Lei, az eszmecserét lezárva, eh, a szakbizottságban most már rátérünk, a, vagy sor kerül a szavazásra, de szeretném, hogyha a bizottság még egyszer elmondaná véleményét, és értékelné a tényleges helyzetet, eh, tehát mi is a helyzet a végső tárolás előkészítésével kapcsolatban, a, az átmeneti tárolás eh, hogyan áll, és örülnék, hogyha a bizottság képviselője kitérhetne még egyszer arra a gyakran feltett kérdésre, hogy ez a 300 milliós euró még mindig a csatlakozási szerződés alapján kerül kifizetésre, vagy már azon kívül, ugyanis Ransdorf kollega eh, itt eh, egyértelműen teljesen más nézetet val, mint én, ezért ezt tisztázni kellene. Van még két eh, alapvető elvi kérdés. Eh, a jelentéstevő és az árnyéklentéstevők eh, ezt nagyon behatóan megvitatták, és mindenkinek a megelégedésére egyébként. Van-e Bulgáriában áramhiány? Mi a magyarázat annak, hogy az egyes és a kettes blokkok leállítása után a bulgár áram export elég jelentős mértékben megnőtt. És mi a magyarázata annak, hogy egyre nagyobb a széndiokszid kibocsátás Bulgáriában. Ez közvetlenül összefügg a kozladúj leállításával. Ennyit szerettem volna mondani és hát az árnyék jelentéstevőkkel több esetben hát elég eh, nagy vitákat folytattunk, valamikor sikerült, valamikor nem sikerült kompromisszumra jutnunk. Elnök, köszönöm szépen, ketten kérnek szót, Rübik kollega és Herzog kolléganő. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni a bizottságnak, nagyon konzekvensen egy olyan irányba mutat, amelyet a parlament is mindig támogatott az egészségvédelem, a biztonság a legfontosabbak. Az Európai Bíróság 2002-ben megteremtette ennek az alapjait, azaz a veszélyes sugárzással szembeni eh, védelemről eh, szólt, és az európai jogalkotók a nukleáris biztonság eh, területén már megteremtették ennek az alapjait. A 2009-es nukleáris biztonságra vonatkozó irányelv az alapja annak, hogy legyen egy európai ellenőrzési rendszer, illetve hogy már létezik egy ilyen. Itt elsősorban az erőművek eh, engedélyezéséről van szó, de hát implicit eh, ezzel megteremtettük a jogalapot eh, az erőművek leállításához is, és a nukleáris hulladék ártalmatlanításához is. A Lisszaboni szerződés az energiaellátás biztonság területén megteremtette a hatásköröket, és így ennek az alapján Európában és a tagállamokban ezen a területen meg tudjuk akadályozni a verseny torzulását. Tehát egységes sztenderdek azt hiszem nagy előrelépést jelentenek. Ezt szeretném a bizottságnak, és különösen Öttinger biztosnak megköszönni azt, hogy bejelentette, hogy a leszerelés, illetve a nukleáris hulladék ártalmatlanításával kapcsolatban egy európai ellenőrzési rendszer jön létre, és egységesek lesznek a sztenderdek. Köszönöm szépen, Herzog kolléganő. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, nagyon röviden fogok hozzászólni. Két dologra szeretnénk csupán rá. Az első, ahhoz kapcsolódik, hogy Bulgáriában van-e vajon elektromos áram, villamos energia hiány. Nos, nem magában Bulgáriában lép fel ez a hiány, hanem a nyugati Balkán légióban, vagy a Balkán nyugati részén, ez nem csak Bulgária számára gond, hanem a szomszédos országok számára is, a környező országokban. Tehát erről mindenképpen el kell gondolkoznunk, segítenünk kell ezen országoknak, hiszen csak úgy lehet megoldani ezt a problémát, hogyha együtt értünk. Tehát komoly gond van itt, Bulgáriában is, a régióban is, egyébként hazámban is, pedig Magyarország elég messze van Kozladújról. tehát az összes szomszédos állam szenvedetől a problémától meg kell ezt oldani. A másik dolog, ez inkább tartalmi jellegű. 2006-ban Bulgária még nem volt az EU tagja, amikor a több éves pénzügyi keretet kialakítottuk, és hát ezt a tényt ezt bele kell kalkulálni a jelenlegi helyzetbe. Akkor az ITRE-ben egyetértetünk abban, hogy ugyanúgy kell támogatni Bulgáriát, mint a két másik érintett országnak, Litvániának és Szlovákiának. Ez mindenképpen nagyon jó kezdeményezés, hiszen a három országnak hasonló gondjaik vannak, hasonlóan kell ezeket kezelni. A gond az, hogy 2006-ban, amikor a több éves pénzügyi keretet ki alakították, Bulgária még nem volt tagállam, és ez a költségvetési sor nem jelent meg. Tehát ez költségvetési szempontból nagy gond, és a szakbizottságnak mindenképpen ki kell állni Bulgária mellett. Miért is mondom ezt? Ugye alapvetően egyetértünk, a 2011-es költségvetésnek egyébként én vagyok a jelentéstevője. Nemrégiben küldtünk egy levelet a Költségvetés Ellenőrző Bizottságnak, és az egyik az egyik pontja ennek a levélnek pontosan ez a bulgár eset volt. A zöldek árnyék tevője egészen másként vélekedik erről a kérdésről, mint a Rebek, kérdésről, mint Rebecca Harms a jelentésében. Úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy egységesen lépjünk fel, hogyha pénzt ajánlottunk fel Bulgáriának ezen célból, akkor legyünk következetesek a ezt követő jelentésekben. Azért mondom ezt, mert szerintem a Költségvetési Bizottságnál nehéz lesz majd egységesnek maradunk, nem pusztán kozlodú miatt, hanem azért is, mert ennek a több éves keretnek a félidős felülvizsgálata nem lesz egyszerű munka. Tehát azt kérném, hogy erről ugyanúgy vélekedjünk, erről a mostani jelentésről, mint majd annak idején a költségvetési jelentésről. Köszönöm szépen, és Orecsev kollega a következő. Mészáros kollega. Szeretném elmondani, hogy nagyon együttérzek Bulgáriával, és, és természetesen nagyon fontosnak tartom, hogy támogassuk ezeket a leszerelési projekteket, viszont tapasztalatunk van Szlovákiában ezzel a Jaszlovszki Bónyicei erőmű leállításánál. Komoly problémák ezek, és úgy érzem, hogy, a, <clears throat> hogy sokkal kiegyensúlyozottabb hozzáállást igényel a jövőben az atomerőművek leállításának a kérdése. A leszerelésre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, és nagyon sok pénzt fektetünk be. Olyan pénzeket véleményem szerint, amelyeket esetleg a biztonságos üzemeltetésre fordíthatnánk a jövőben, és, és ennek a kutatására. Tehát eh, ez a leszerelés már eddig iszonyú sok pénzbe került, és úgy látom, hogy még nagy pénzeket akarunk befektetni. A legnagyobb problémát még abban látom, hogy ez a pénz, amit az EU fizet majd ki, ennek egy része Európai Uniós országon kívül kerül. Tehát, hogyha Oroszországban lesz a hulladék tárolása, ott lesznek munkahelyek teremtve, oda fog menni a Európai Uniós pénzt. Tehát ez egy olyan stratégiai dolog, amelyet szintén a jövőben figyelembe kell venni, mert egyszerűen e, elképesztő, hogy mennyi, e, milyen energiákat és pénzeket ölünk az atomenergia leállításába, és, és e, inkább azon kéne, arra kéne törekednünk, hogy a biztonságos üzemeltetést és a biztonságos hulladék, hulladék tárolást a saját területeinken, a saját országainkban tudjuk megoldani a mi pénzükből, ahol munkahelyeket teremtenénk és, és energiát biztosítanánk az országainknak. Köszönöm szépen szépen. Köszönöm szépen. Lezárom a hozzászólók listáját, mert még két napirendi pontunk van, de Oracsev kollégának, az árnyékjelentéstevőnek mindenképpen meg kell adnom a szót. Ние все пак днес обсъждаме Uh, Köszönöm szépen. A mai ülés során megvitatjuk ugye a jelentést és a jelentés módosításait. Szeretném megköszönni mindazoknak a kollégáknak, akik együttműködtek, hiszen nagyon konstruktív hozzáállást tapasztaltam, és valóban Bulgáriának szükség lenne a potolagos pénzösszegekre ahhoz, hogy leszereljük a említett reaktorokat. A bolgár atomenergia termelő szektort mindenképpen támogatni kell, hiszen ezzel az energiahatékonyságot növelni tudjuk a megújuló energiaforrásokra is nagyobb hangsúly helyezhető, illetve hozzájárulna ez az energiaszektor modernizálásához. Eddig Bulgáriában négy reaktort, atomreaktort szereltünk le. Ez nagyon komoly kiesést jelentett az elektromos államellátásból. Az Európai Uniós segítséggyújtásnak köszönhetően 2009-ig energiahatékonyság növelésével sikerült elérni azt, hogy egy harmados hozam valósuljon meg. Úgy, nagyon jó lenne, hogyha a továbbiakban is folytatódna ez az Európai Unió segélynyújtás. Nem volt komoly villamos energia kiesés Bulgáriában, ez is az EU segítségnyújtásának köszönhető, illetve a esetleges hiányt, vagy a válság lehetőségét sikerül így áthidalni. Hogyha valóban válság alakult volna ki, akkor sajnos ismételten meg kellett volna nyitni a bezárt reaktorokat, és egyébként erről a csatlakozási okmány is rendelkezik, tehát ez a lehetőség megvan. Az Európai Bizottság javaslatának legfőbb gondja az, hogy a zöldek Ezt csak úgy tudják elfogadni, hogy a plusz pénzösszegek 40%-át csak az, arra kell felhasználni, hogy átmeneti tárolóhelyeket alakítsunk ki. Ezzel mi nem tudunk egyetérteni. Egyrészt azért, mert Bulgária máshogy áll hozzá a nukleáris hulladékok kezeléséhez. Ez egy ez a működő bolgár stratégia egyébként ismer, tehát ezt pontosan ismeri az Európai Bizottság is, és az összes rádiatív hulladékok kezelésével foglalkozó tagállam, amely aláírta az ezzel foglalkozó dokumentumot, ismeri ezt. Tehát Bulgária elkötelezett abban a tekintetben, hogy a rendkívül radioaktív hulladékokat elhelyezze. Ez nyilván nem egyik napra a másikra történik, nem is a közeljövőben. Néhány évtized múlva következik ez majd be. Az Európai Unió segítségének köszönhetően kialakítottunk átmeneti tároló helyeket, és ezeknek a kapacitása 100 éves. Tehát ezt a megközelítést választottuk, ez a mi szükségleteinket is kielégíti, illetve az Európai Uniós elvárásoknak is megfelel. Ez a ezt a pénzügyi támogatást arra is fel fogjuk használni, hogy kevéssé és közepesen rádióaktív hulladékot tárgyaljunk. Tehát, hogy az, az a elképzelés, hogy ennek az összegnek, amit kapunk, 40%-át egy olyan dologra fordítsuk, amit nem kértünk, ez szerintem nem lenne helyén való ez nem igazán kapcsolódik a négy reaktor leszereléséhez. Szerintem ennek az lenne az eredménye, hogy nagyon hosszú időre gyakorlatilag zárolnánk ezt a, hinter, ezt a hihetetlen mennyiségű összeget, ez mindenképpen, ez semmiképpen sem produktív. Dovolte mi, pane předsedající, jenom krátkou poznámku. Csak egy rövid észrevételt szeretnék tenni. Teljesen egyetértek a jelentés tevővel. Különösen, amikor azt mondta, hogy magas szintű normákra van szükség az atomhulladék tárolásával kapcsolatban, és nagy gondot kell fordítani a biztonságra. Másrészt nem zavar engem az sem, hogy a radioaktív hulladékot most átmenetileg az Orosz Federáció területén tárolják. Ugyanis ott biztonságosan, ha, ott ha biztonságosan oldható meg a nukleáris hulladék tárolása, akkor mindegy, hogy ez hol történik, melyik országban. Másrészt szeretnék egy megjegyzést tenni az új tagállamokkal kapcsolatban, tehát akik csatlakoztak a közelmúltban az Európai Unióhoz. Csehszlovákia volt a cseh köztársaság volt eh, az az ország, amiknek eh, végül is eh, sikerült az atom erőműveit fenntartani, tovább üzemeltetni, ugyanabban a formában, ahogyan a csatlakozás előtt ezek működtek. Szlovák barantaink nem voltak ilyen szerencsések, és az, ezeknek az atomerőműveknek a leszerelése politikai okok miatt történt, és ennek nem voltak igazából műszaki indokai. Amikor arról panaszkodunk, hogy például Bulgáriában, vagy azt halljuk, hogy Bulgária villamos energiát tud exportálni, viszont ez olyan forrásokból történik, amikor is a villamosenergia előállítás megnöveli a széndiokszid kibocsátást. Hát ilyen, ha ez a helyzet, akkor ezt el kell fogadnunk. Ami pedig azt illeti, hogy nyugat van villamosenergia, villamosáram hiány van, nos ez azzal is összefügg, hogy a kozlodói atomerőművet leállították. Ez sajnos bizony így van. Köszönöm szépen. Nos, elnök úr, én magam is szeretném megragadni a lehetőséget arra, hogy hozzászóljak -e fontos jelentés előkészítéséhez. A három ország, amely jelentős társadalmi, gazdasági és politikai korlátok ö, problémákkal küzdködik. Nos, nem irigylésre méltó egyikőjük sem. 2001 óta a politikai pártok az utca embere számára magyarázatot kellett, hogy adjanak e döntésekről. Nagyon nehéz megérteni. Litvániában jelenleg például csak 15%-kal, nem 40%-kal csökkennek az energiaárak, ahol egy jelezték az, ez az emelkedés persze nem lényegtelen. Az EBRD szerepe nyilvánvalóan fontos. Úgy gondolom nagyon fontos, hogy a számvevőszék sok mindent ellenőrizzen, vizsgáljon. Ez egy lényeges kérdés, és a hulladékkezelés kapcsán is fel kell, hogy merüljön. Meg kell persze néznünk, hogy a jövőben majd hogyan tudjuk az ilyen jellegű kérdéseket kezelni. Ez egy érzékeny kérdés ugyanis. A tárolási lehetőségeket nálunk Litvániában is ugyanúgy, mint Bulgáriában most kezdik kiépíteni. Ez természetesen a jövőbeni igényeket nem elégíti ki, de most kell már tárgyalni róla. Támogatom azokat a kollégákat, akik azt mondják, hogy legyünk egységesek a fellépésben. Csak így tudunk azért politikailag érzékeny kérdésekben előrelépni. Köszönöm. Köszönöm én is. Az előadónak adom meg a szót, ha lehet, azzal a kéréssel, hogy lehetőség szerint röviden fogalmazzon. Először is köszönetet kell mondanom, és azt, hogy mennyire sajnálom, hogy a bizottság képviselője nem kért szót. Nem jelentkeztek. Nem, Én most az utolsóként szólok fel? Mert hogyha igen, akkor, akkor azt, ha nem, akkor azt kérem, hogy hadd beszéljek utoljára, ha a bizottság akar. Igen. Nem akartam nem megadni a, a bizottság képviselőjének a szót. Természetesen megadom. Köszönöm szépen, elnök úr. És természetesen szívesen térünk ki a közvetlenül feltelt kérdésekre és a javaslatra is. A kiinduló helyzet a pénzügyi finanszírozással kapcsolatban a következő. A bolgár csatlakozási szerződés értelmében 2009-ig biztosított volt a, a finanszírozás, Litvániánál és Szlovákia esetében pedig 2013-ig biztosított a finanszírozás. Ez azt jelenti, ha a bolgárokat Litvániával, Szlovákiával akarjuk egy azonos szintre rakni, akkor ahhoz új javaslatra van szükség a 2010-13-as időszak lefedése érdekében, és ez az a javaslat, amelyek pillanatnyilag önök előtt van. A második dolog, a, a diszcenzus, tehát a nem egyetértés kérdése. Ezt alapvetően azt jelenti, hogy hogyan lehet a, a 120 milliót felhasználni, akár energiaval kapcsolatos intézkedésekre, akár pedig a, a nukleáris végleges tárolás számára. Úgy gondolom, hogy a, a az atom, atomhulladék tárolására vonatkozó javaslatot támogatjuk, és ez természetesen elkerülhetetlen megoldás. Nyilvánvaló az is, hogy Bulgária pénzügyi értelemen jelentős nyomás alatt volt, de a munkaprogram, amely a parlament előtt is ismeretes, Bározó elnök és Öttinger biztos bejelentései alapján biztosan kijelenthető, hogy ez év második fél évéig megszületik az a javaslat, amely az atomhulladék végleges tárolásának kérdését oldaná meg. Amennyiben a gozlodói atomerőművel kapcsolatban a végleges tárolás és a finanszírozás kérdésében határozat születik, akkor ez tulajdonképpen prejudikálná az új javaslatot lennének olyan vágyódó hangok, akik a végleges tárolás finanszírozását, támogatását igényelnék, és ez tulajdonképpen versenytorzulást idézne elő, pontosan azért, hogy miért részesítik a bulgáriai atomhulladék végleges tárolását kedvezményezett formában. Az energiával kapcsolatos intézkedések 120 millió euró értékben hozhatók meg. Ne, felekedjünk, ne felekedjünk meg arról, hogy a bezárt eh, és leszerelt kapacitások és az energiahatékonysággal kapcsolatos intézkedések és a bevezetett újabb intézkedések költségét messze meghaladják. Bulgáriában jelenleg az átviteli és elosztási hálózatokban is jelentős beruházásokra van szükség. Természetesen mindannyian ismerjük azt, hogy Bulgária messze meghaladja az Európai Unióban átlagosnak tekinthető beruházási igényeket. Erre vonatkozó javaslatok vannak az előadó előtt is, a javaslatunkban is. Természetesen nem jelentkezett villamosenergia hiány Bulgáriában, de a régió exportját, a régióba irányuló exportot csökkenteni kellett. Ezen kívül a négy reaktor kiegészítés, illetve felváltásaként hagyományos energiatermelő berendezéseket alkalmaztak, amelyek CO2 kibocsátása jelentős. Emiatt emelkedett következetesen és állandóan a CO2 kibocsátás. A számvevőszék kezdeményezését ezért támogatjuk. A számvevőszék tudnélik éppen most auditálja a három állam programját, Litvánia, Szlovákia és Bulgáriai pro- programokat. A bizottság egy pénzügyi ellenőrzést is kérvényezett a bohunicsei programmal kapcsolatban. A támogatók, a donorok következő megbeszélésén el fogjuk mondani ennek a felülvizsgálatnak, auditnak az eredményeit is. Hadd mondjam el, hogy köszönetet mondunk Hármsz asszony jelentéséért, köszönjük támogatását. Úgy gondoljuk, hogy a 120 millió észszerű energiával kapcsolatos intézkedésekre. Pontosan azért, mert ezek az energiahatékonysági intézkedések 2013-ig Litvániában és Szlovákiában már biztosítottak forrásokat tekintve. Hogyha azonos lehetőségeket kívánunk biztosítani a három tagállamnak, akkor nyilvánvalóan Bulgáriának is 2013-ig engedélyezni kell ezen intézkedések végrehajtását. Köszönöm szépen. És Hármszasszonynak adom meg ezzel a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm én is a bizottság képviselőjének eh, eh, összefoglalóját, véleményét. Úgy gondolom, nagyon jó volt az együttműködés, és azt is eh, láthattuk ebből, hogy az újra meg újra felmerülő vita során nagyon fontosak voltak azok a közlemények, amelyeket a bizottságtól folyamatosan kaptunk. Két kérdésre térnék vissza. Egyrészt most, másrészt pedig a szavazás miatt is nagyon fontosak ezek. Megrökönyödtem azon, hogy milyen természetesnek tartják az Európai Unió tagállamai azt, hogy eddig tárolásra, újrafelhasználásra a rendkívüli erős rádióaktivitással rendelkező atomhulladékot, azzal együtt, hogy Oroszországban is károsítja a környezetet és embert egyaránt. Hálás vagyok Öttinger biztos úrnak, hogy kijelentett, hogy ez nem mehet tovább. Különösen a bolgár kollégák felé fordulok, amikor azt mondom, hogy nagyobb nyomatékkal kell foglalkozni azzal, hogy ne csak valamikor majd ö, hozzák vissza a feldolgozott hulladékot, hanem a saját országban termelt atomenergiai vagy atomhulladékot azonnal oldják meg. Nyilvánvalóan jelentős pénzt keresnek az áram előállításával, ezért a, a mellékes járulékokat nem szabad ilyen formában eltávolítani. Nem megengedhető, hogy a végleges tárolást messze nem vettük eddig figyelembe, a radioaktív anyagok tárolását különösen nem. A a kozlodúi maradvány, hulladékok feldolgozása pontosan azt a, azzal a céllal jár, hogy a biztosított pénzek, pénzforrásokkal a környezet és az ember biztonságát is növeljék. Ez nem jelentheti azt, hogy elszállítják ezt a veszélyes hulladékot a távoli Oroszországba. Kérdés persze az is, hogy az Európai Unió új tagállamaiban miért olyan erős a gáz import, a Gazprom tól való gázimport miatt a félelem, hiszen igen erősen tartanak sokan attól is, hogy az orosz atom erőművis infrastruktúrától váljanak függővé. Bulgáriában pedig ez alapot jelent. A Rozatom a bulgáriai és más új tagállamokban lévő berendezések atomenergia szolgáltatója. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a, az atomhulladék kapcsolatos felelősséget vállalják. De az, hogy az új tagállamok az energiaimportőröktől nagyobb függetlenséget érnének el, nos, úgy gondolom ez, ez a vállalat a Gazpromnak ráadásul százszázalékos leányvállalata, és minden, ami az atomenergiai infrastruktúrával kapcsolatos Oroszországban, amennyire én tudom, elsősorban a régi függőségi viszonyoknak a folytatását és megtartását jelenti, nem pedig a függő, függetlenné válást erősíti. De szerintem, hogyha erről tovább beszélünk majd, akkor Ötinger biztos úr addigra összeállítatja az irányelvjavaslatot, és ahogy a biztos úr a meghallgatáson említette, a biztonság, biztonság, biztonság háromszor nagybetűvel lesz a középpontban, és a gazdasági célok pedig csak másodlagosak a biztonsági célkitűzések mögött. Köszönöm a figyelmüket, és nagy izgalommal vállom a szavazást. Köszönöm szépen. A következő pont pedig a fenntartható energiával kapcsolatos jelentés. Figuera asszony, az előadó. Először neki adom meg a szót. Persze kérem megint, hogy 10 perc legyen. Jó, és aztán a másikra is tizet. Muito obrigada, senhora presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez, ennek a kérdésnek a, az illetékes bizottság, a foglalkoztatási bizottság, nekünk az lenne a feladatunk, hogy véleményt fogalmazzunk meg a témával kapcsolatban. természetesen a feladatunk az, hogy a mi szakbizottságunk véleményét jelenítsük meg ezen dokumentumban. A mai vita, vitán elhangzó megnyilatkozások természetesen, természetesen részét képezik majd a véleménynek. Komoly kihívásaink vannak. Nagyon nehéz a fenntartható gazdaságot úgy kialakítani, hogy az a gazdasági és szociális fejlődésnek is meleg ágya legyen. Tehát természetesen beszélnünk kell az innovációról, a munkahelyteremtésről, tehát szociális kérdésekről is. Vagy, vagy energiahatékonyságról is. Jelenleg az Európai Unióban és az egész világon olyan komoly gondokkal küzdünk, mint az éghajlatváltozás, a teremtés, a nyersanyagok csekély voltam, a szociális kirekesztés, versenyképesség. Tehát ez lenne itt a háttér, ez a kiindulási alap. A kérdés az, hogy hogyan lehet így munkahelyet teremteni, hogyan lehet az energiahatékonyságot növelni. Figyelembe kell venni azt is, hogy az Európai Unió bizonyos iparágakkal rendelkezik. Ezen iparágak olyan jellegűek, ahol igen komoly know rendelkezünk, mások helyi, illetve regionális munkahely koncentrációt jelentenek. Úgyhogy véleményem szerint arra kéne törekednünk, hogy egyensúlyt valósítsuk meg az innováció, illetve az ipar működő képessége között. munkahelyet úgy is lehet teremteni, hogy az energiahatékonyságot töveljük az összes létező ágazatban. A légkondicionálás, a hűtés, a szállítás, a mozgó áru területén is elképzelhető az energiahatékonyság növelése, vagy gondolok itt az részekre, új technológiákról, információs technológiákról. És természetesen a megújuló energiaforrásokra is gondolnunk kell. Ez mindenképpen azt jelenti, hogy fenntartható és új energiaforrásokra van szükség. De visszatérnék arra, hogy bizonyos energia, bizonyos ipar ágakkal rendelkezünk, textilipar, kábelgyártás, stb. stb. és ezeknek regionális jelentősége van. Nagyon komoly munkahely koncentrációt jelentenek, főleg a női munkavállalók szempontjából. És ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Tehát az innovációt előre, előtérbe kell helyezni, illetve az innovációra is oda kell figyelni, és ezekre a létező munkahelyekre is, ezeket is meg kell őrizni. Ez lenne véleményem szerint a kialakítandó egyensúly, de kíváncsian hallgatom majd a kollégák véleményét erről. Aztán ott vannak a kis és középvállalkozások. Vajon hogyan lehet támogatni a kis és középvállalkozásokat? Hogyan lehet az innovációs kapacitásukat növelni? Hiszen nagyon sokszor pénzügyi nehézséggel küzdködnek ezek a kis és középvállalkozások, nem tudnak közösségi támogatáshoz hozzájutni, hiszen nagyon, ennek nagyon gomoly bürokratikus terhei vannak. A nagyon nehéz sokszor elérni azt, hogy az önrészt ki tudják termelni a kis és középvállalkozások. Ez túlságosan nagy feladatnak bizonyul számunkra. Tehát a munkahelyi teremtés nehéz, nagy kihívás, és nagyon nehéz azt elérni, hogy úgy teremtsük új munkahelyeket, hogy közben a régieket megtartsuk. Ezt próbálom megfogalmazni a jelentésem, illetve a véleményemben. És fontos az, hogy az Európai Uniónak mi a vélemény erről. Ugye a kis és középvállalkozásokat most máshogy a közeljövőben máshogy fogunk ezekhez viszonyulni, illetve az ipar védelméről is. Szerintem az innováció a legtöbb kihívásra választ jelent. Köszönöm, köszönöm azt is, hogy ilyen rövid volt, és eh, így a, ugyanezt kérem a következő hozzászólóktól is, Pálá kollega az első. Lugupeetud kolleegid, meie praegune arutelu Köszönöm szépen! a fenntartható fejlődés, vagy környezetbarát technológia, vagy alacsony szénfelhasználású gazdálkodás, munkahely teremtés. Nos, mindez tele van homályos eufemizmisokkal. Az EU 2020-as stratégiája, amelyet a bizottság dolgozott ki, véleményem szerint igen, nagyra törő. Miután mi vagyunk az ITRE szakbizottság, fel kell tennünk a kérdést, hogy a közeljövőben, vagy a jövőben az európai iparágak számára mi jelenthet nehézséget, illetve a új, jobb állások teremtése szempontjából, és a gazdagság megteremtésének szempontjából mi lehet gond? a foszilis energiaforrások előbb-utóbb kimerülnek, és ezt tudjuk is, viszont más erőforrások kimerülését nem szoktuk figyelembe venni. A ásványok és fémek felhasználása, az, illetve ezen készletek kimerülése 35-40%-kal nőtt, és nem felejtsük el Kína szerepét se, ahol több száz százalékkal növekedett ezen források használata. Tehát nem arról van szó, hogy a nyersanyag felhasználást csökkenteni kell, hanem arról, hogy ezt fenntarthatóvá kell tenni, hogy az egész erre épülő iparág is fenntartható legyen. Forrás intenzív gazdálkodásra van szükség, illetve a nyersanyagok újrafelhasználásításáról. Ezt kell elérni Európában, tehát dematerializálni kell az európai iparágokat. Rövid távon kell elérni az energiahatékonyságot, középtávon pedig a szénintenzív nyersanyagok használatát kell lecsökkenteni, a hosszú távú megoldásnak pedig annak kell lenni, hogy minimalizálni próbáljuk a nyersanyagok felhasználását. Az EU-ban 24 millió vállalkozás van, de miután megfogyatkoznak a nyersanyag források, és éghajlatváltozásról is beszélhetünk, nem tudom, hogy 2020-ig egyáltalán mit tudunk elérni. Az új megoldások részben a tudósoktól, a kutatóktól is függnek, de vannak önök, akik ezt tágabban látják. Nos, Véleményem szerint radikális szerkezeti átépítése lenne szükség, és új intézkedések kieszközölése. Ott vannak például az ökoadók, ezt akár az építőanyagok esetében is ki lehet nevedni. Véleményem szerint a kutatási intézményeket és vállalkozásokat egyfajta szinergia helyzetbe kéne hozni, akik arra szólítanak fel, hogy a környezetvédelmi szempontokat jobban figyelembe kell venni. Akár az épületekkel, az építőiparral is kezdhetjük, hiszen a leggyorsabban itt lehet eredményeket elérni. Számos módosítást nyújtottam be a frakcióm nevében, ezeket próbáltam eufemizmus mentessé tenni, olyanokká, amelyek előre mutatnak. Ha helyesen választunk, ha helyes döntést hozzuk meg, akkor átstruktúrálhatjuk gazdaságunkat, és ez azt jelenti, hogy, hogy fenntartható lesz ez a fejlődés. Köszönöm szépen, Zsadó kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, elhangzott már az, hogy nagyon sok dolog múlik azon, hogy milyen a gazdaságunk. Ha az átlagot nézzük, akkor azt mondhatjuk el, hogy a hagyományos iparágakban az egymilliós forgalomhoz általában két teljes munkaidő járul, A fenntartható ö, iparágazatokban viszont négy teljes ö, munkaidő társul, az, e, ö, társul egymilliós forgalomhoz. Tehát mindenképpen a jövőt ezek a ö, fenntartható iparágak jelentik. Mi a helyzet Európában? Szerintem ezekben az iparágokban nagyobb arányú befektetéseket, beruházásokat kell végezni. Ugye itt kettős probléma merül fel, egyrészt nagyon sok vállalkozás az Európai Unión kívülre vonul, és magukkal viszik magát az iparágat is. Azt kéne elérni, hogy a beruházás feltételei megjelenjenek, tehát hogy stabil legyen a helyzet. Franciaországban a megújuló energiaforrások tekintetében például állandóan változik a beruházási és adminisztratív háttér vagy keret. 15-20 évig is eltarthat, amíg, amíg stabilizálódnak ezek a, ezek a körülmények. Nagyon fontos lenne az is, hogy előre láthatóak, kiszámíthatóak legyenek a körülmények ki kell mondani azt, hogy a tagállamokban a alvállalkozók, vagy egy-egy vállalkozó nem csak, nem csak az autóiparban, autógyártásban, gépkocsigyártásban lehet jó alvállalkozó, hanem fenntartható iparágakban is, megújul energiaforrások esetében is. Ami a munkavállalókat illeti, azt mondhatjuk el, hogy a hagyományos iparágakban nagyon sok munkahely vészel, és ugye ezek az emberek arra számítanak, hogy valaki majd törődik velük. Hogy a gazdasági átalakulás csak úgy képzelhető el, hogyha a jövő iparágaiba beruházunk. Az Európai Unióban a feldolgozó iparnak túlzott a kapacitása. Azok a azok a vállalkozások, vagy vállalatok, cégek, amelyeknek több milliárd haszna van, elbocsátják az embereket, nem másra használják fel a profitjuk. Köszönöm szépen, ezzel le is zárjuk ezt a napi rendel pontot. A tolmácsoktól kérdezem, hogy sietni fogunk, de tarthatjuk egy kicsit tovább. A 15-ös pontnál, pontnál akkor Langen úrnak adom meg a szót. Azon kívül ez a, a vitának csak a, az első eleme, amit ma kezdünk, nem kell mindent kitárgyalnunk. Köszönöm szépen. Valóban a parlament és a tanács rendeletéről van szó, amelyben az új könnyű haszongépjárművek kibocsátási követelményeit akarják meghatározni. A javaslat 2009. október 28-án készült el, több mint 5 hónapos. A Környezeti Bizottság és azonos szinten az Ipari Bizottság speciális eljárásban kez, tárgyalja. Nagyon fontos nekünk is ez a jelentés, hiszen a gazdaság és, és iparpolitikai kihatásaival a középrétegeket érintik. A könnyű haszongépjár művek, tulajdonképpen a kiskereskedők, virágosok, stb. virágkereskedők, kis, tehát kisvállalkozók használják, nem a nagyvállalkozók, éppen ezért a, az ipari és gazdaságpolitikai hatása sokkal mélyebb szántó, mint a személygépjármű szabályozásé volt. Ami a piacot illeti, nos az előzetes 2009-es adatok alapján 49,4 millió személyautót gyártottak világszerte, és 10,8 millió nagy és kis haszongépjárművű gyártás mértéke, bár a, a hangsúly a kis haszongépjárművön volt. A haszongépjárműveknél Kína termelési aránya 50% a világ össztermeléséből, a személygépjárműveknél csak 17%. Látják önök is, hogy azt is jelenti ez a kérdés, hogy hogy messze túlmutat, látják, hogy ez a kérdés messze túlmutat az európai termelésen. A 2000 októberi több mint tíz éves határozatra épül ez a az irányelv tervezet mindig is az önszabályozás volt, az, és az, hogy az, a saját magunk által vállalt kötelezettségek nem elegendőek. Igen, ambiciózus cél, még ha nem is tetszett mindenkinek a parlamentben, az, hogy hosszú távon az új gépjárművekre 95 km per gram kibocsátást határozzunk meg, és ezen jogalkotás alapján a bizottság hasonló uh, jogszabályt kíván a könnyűgépjárművek számára is meghatározni. Az N1 könnyű haszongépjármű kategória összsúlya maximum 3,5-3 fokozat van, az első kettő alapvetően személygépjármű tovább alakítását jelenti, a harmadik pedig már önálló saját szállítási kategória. A bizottság javaslata szerint, és az idő miatt rövid leszek, a bizottság azt javasolja, hogy 175 g legyen a 2013-16-os bekapcsolódási fázis meghatározásával a cél. A kérdés az, hogy a törvényalkotással illetve a személygépkocsira vonatkozó törvényel párhuzamosan menjen ez, vagy pedig egy külön aktusban. Nos, úgy gondolom, hogy az átmeneti időszakokat meg kell nagyon gondolnunk majd, hiszen az minden eljárást meghosszabbít. 2020-tól pedig 135 grammot javasol. Hogyha összehasonlítjuk, hogy 120 gram volt a személygépjárműveknél az első szakasz célja, most pedig ennél itt 175, az 55 grammal több. A hosszú távú cél már sokkal ambíciózusabb, 135 a 95-tel szemben. Kérdés, hogy tartható -e ez a hosszú távú cél. Erről is úgy gondolom majd vitáznunk kell. Ezután pedig van egy külön probléma, ami a több kategóriába sorolható gyártó, gyártmányokat illeti. Ugye a a karosszéria megépítés, felépítmény az ugye egyéni kialakításokra is választ adhat, illetve egényi kéréseket is kielégíthet, csak a motorra standard. A következő módszert javasolják. A bizottságnál miután a gyártó a teljes járműre vonatkozó kibocsátást kell, hogy magára vállalja. Nos, ez egy nagyon ellentmondásos kérdés. Az autóiparnak óriási fenntartásai vannak ezzel kapcsolatban, és azt javasolja, hogy vegyünk vagy egy átlagértéket, két modellt határoztak meg a bizottság megbízásából, úgyhogy tulajdonképpen várható a megoldási javaslat. A következő téma a büntetések kifizetése. Erről mindig sokat vitatkoztunk. Nos, most a kis haszongépjárműveknél magasabb a büntetés, mint a személyi gépjárműveknél. A gram szer, bizonyos gram túllépéssel való, bizonyos grammal való túllépést követően 120 euró a, a büntetés. Úgy gondolom, hogy ez a kisvállalkozókat átlagon felül sújtaná, és és, és súlyosan megdrágítaná ezeket a haszongépjárműveket. Ugyanakkor vannak szuperkreditek és bónuszok is, itt is fokozatosságot javasol a bizottság a személygépjárművek alatti értékekkel. Az utolsó dolog pedig a, a kis szériás gyártókra vonatkozó kivételek, 22 ezer járműt javasol szériásra a bizottság. A kérdés az, hogy hogyan számolták ki ezt az értéket, hogy önkényesen vagy százalékosan nincsenek adataink erre. Úgyhogy a javaslatok értelmében lehetne enyhén emelni ezt a számot. Ha lehet, akkor az első március 27-i Envi bizottságbeli megbeszéléssel kapcsolatban mondanék valamit, ami a, a, itt a hosszú távú célokat igen kritikusan vizsgálták. a személygépkocsikra vonatkozó célkitűzéseket, kritizálták a büntetéseket, a 175 g célt szigorúban szeretnék meghozni, és egy sebességkorlátozást is szeretnének bevezetni, ezt a bizottsági javaslat is mellesleg tartalmazna, szeretnének ide is erre vonatkozóan is kontrollértékeket beépíteni. Elhangzott ezen kívül az is, és ezt én magam is aláhúzom, hogy a bizottság javaslata összességét tekintve jó irányba mutat, néhány kérdéssel ki kell egészíteni, de meg kell mindent tegyünk ahhoz, hogy a CO2 személyadó kibocsátáshoz hasonlóan első olvasatnál elfogadjuk. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Még öten kértek szót, csak akkor sikerül meghallgatnunk mindenkit, ha senki nem beszél egy-két percnél tovább. Ugyanis ennyi idő eltelte, utána a tolmácsok már nem állnak rendelkezésre. Perillió kollega az első hozzászóló jelentéstevőnk. A kolgolám. Próbálok alkalmazkodni elnök úr kéréséhez. Néhány dolgot szeretnék csak mondani. Remélem, hogy a jövőben több időnk meg lesz majd arra, hogy elmélyítsük ezt a vitát. Nagyon-nagyon fontos kérdések ezek, mint ahogy azt a jelentéstevő is elmondta. Én a hosszú, táv, a hosszú távú tékítűzésekről szeretnék beszélni, ugye, mint említettük, az 50 gram per kilométer hangzott, vagy elhangzott. Hogyha ezt elérjük, akkor olyan technológiákra lesz szükség, nem igazán áll, nem igazán áll rendelkezésre, és nem tudjuk, hogy ez mennyire életképes. Azt gondolom, hogy ez rendkívül komoly változásokkal járna, le, járna és nem tudjuk, hogy a jelenlegi eh, ipart hogyan változtatná ezt meg. Egy ilyen hosszú távú célkitűzést én nehéz szívvel fogadok el. Nem tudjuk ugyanis, hogy mik ezek, hogy mik, a, eh, mik lehetnek ennek a hatásai. A biztonság hiánya bizonytalanságot szül a piacon, és ez pedig ahhoz vezethet, hogy elmaradnak a beruházások. Ilyen komoly korlátozások bevezetése előtt nagyon komoly vitát kéne lefe, lefolytatni. Aztán még egy problémám van ezzel a jelentéssel a nyolcas bekezdés, ahol a büntetésekről van szó. Nos, 120 eurós büntetésről olvashatunk itt, ez egy nagyon nagy összeg. Az egyéb gépjárművek esetében ez csupán 95 euró. Jó lenne, hogyha visszatérnénk a ma hatályos rendelkezésekhez. Nagyon köszönöm kollégának. Hol asszony jelentéstevőként a következő. Köszönöm szépen. Visszatérnék ahhoz a kérdéshez, amit említett a jelentéstevő is, ez a kis és középvállalkozások kérdése. Az ő érdekeiket mindenképpen figyelemben kell venni. Nagyon érdekes volt az, hogy minden ebbe a kérdésbe befektetett euró egy 40, egy euró 40 haszonnal jár majd és ez nőhet is ez az arány, attól függően, hogy az üzemanyagárak hogyan alakulnak, úgyhogy nagyon fontos lenne, hogy ebben a kérdésben segítsük a KKV-kat, amelyek nagyon komoly gondokkal küzdenek. Ezt a javaslatot egyébként már régóta várjuk, 2007. Feb- februárjában ígérték ezt be egy nagyobb csomag részeként, hogy 120 g-ról 130 g-ra emeljék az engedélyezett mennyiséget. Nos, a gyártók gyorsabban érték el a technikai változásokat, mint ahogy ezt számították, és ez mindenképpen jó jel. Nos, a haszon gépjárművek nem személyautók, nagyon nehéz, vagy sokkal nehezebb aerodinamikussá tenni őket, és ugye ezek haszongépjárművek a rakodással kapcsolatos előírások is vonatkoznak rájuk. Úgyhogy ez egy több fázisú tevékenység, ezeket is mindenképpen figyelembe kell venni. Másrésztről viszont elmondhatjuk ez, hogy a 2007 óta dízel motorokban bekövetkezett technológiai újítások alkalmazhatóak a könnyű haszongépjárműveken is. Az elmúlt három évben 20%-os javulásról beszélhetünk átlagosan a dízel gépjárművek széndiokszid, illetve gáz kibocsátásával kapcsolatban. Ez nagyon pozitív jelnek számít ami pedig az elektromos gépjárműveket illeti, hiszen már a jelenlegi jogszabály nélkül is e, jó, a, jó a helyzete az elektromos gépjárművekben, legalábbis a saját választókörzetemben ezt látom. Kedvezmények vonatkoznak rájuk, még az személy szállító gépjárműveknél, vagy hát a személy autóknál is jobb a helyzetük. és nagyon fontos lenne azt tisztázni, hogy a 120 g, 130 g mikortól érvényes. Děkuji, pane předsedo, já budu... Elnök úr, rövid leszek. Langen urral minden tekintetben egyetértek. Egyetértek azzal, amit elmondott a bevezetőben. Nagyon óvatosan kell eljárnunk, ha növeljük az értékeket, anélkül, hogy tudnánk, hogy ez milyen hatással lesz eh, az összes többi struktúrára. A további viták során azt hiszem még nagyobb mozgásteret kell biztosítanunk, az elemzésekre adatokat kell megvizsgálnunk, és um, meg kell néznünk azt, hogy milyen hatásai lennének ennek az emelésnek, a nagyobb, szigorúbb kibocsátási követelményeknek, um, a KKV-k működésére. Fontos tehát, hogy legyenek elemzések, legyenek adatok, és a célunk követi megvalósításakor figyelembe kell vennünk természetesen az ágazatok érdekeit is. Köszönöm, Zsádó kollega. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Meglepetéssel tapasztalom azt, hogy nem igazán tanultunk a múlt hibáiból. A gépjármű iparág esetében nem vonjuk le a következtetéseket. Megvannak a technológiai fejlődési fejlesztéseink, megvannak a szabadkereskedelem feltételei. Az lenne. És Korea esetében például a különböző kibocsátás derogációk megtörténnek. Tehát a rendszer létezik Európában, és furcsa, hogy a haszongépjármű gyártók nem ö, igazán alkalmazzák az innovációkat, pedig az autógyártásban az innováció ö, nagyon is prosperál. Tudtuk, hogy, vagy tudjuk, hogy a gép, az autógyártók gyorsabban eh, fejlődtek, mint gondolták, tehát az innovációkat hamarabb ki tudták hozni, piacra tudták dobni. Nos, a könnyű haszongépjármű gyártók és a gépjármű gyártók közül azok, akik nem tudtak alkalmazkodni a helyzethez, azok, mindenképpen válságban vannak itt is és az USA-ban is. A 130 g per kilométeres célkütőzés 2020-ig nem pusztán jó hatással lesznek, hanem mindenképpen előnyösek is. Köszönöm, Merkis kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek az előzetes konzultációk alapján azzal, hogy ez egy nagy esély, nagy lehetőség, de szerintem nem elég ambiciózus és nem elég gyors a választott módszer. És nem értek egyet azzal sem, hogy hosszabb átmeneti időre lenne szükség eh, a kis haszonjárművekkel kapcsolatban. Rangen úr is beszélt erről, mint egy lehetőségről, és hogy akkor majd eh, egy kategóriába teszik ezeket a személyautókkal. A múltban is már kiderült, hogy az autóipar borzasztóan innovatív, rengeteg az lehetőség, ebben én tényleg bízom és hiszek ebben, és azt hiszem, hogy ezt figyelembe kellene jobban venni. De Rangen úr itt azt említi, hogy Kína jóval előbbre tart, és a piaci részesedése a Kínából származó autók részesedése jóval nagyobb. Nos, őszintén szóval pont ez az, ami miatt most már végre ki kellene, hogy gyújjon a fény az agyunkban, és látnunk kellene azt, hogy az autóipar innovatív képességének a növeléséhez ez egy nagy esély innovatívabb, tisztább és magasabb minőségű autókat kellene gyártani, és hogyha egy ambiciózusabb célt tűznünk ki, akkor rövidebb időn belül teljesen megváltozna ez az ágazat, tehát magasabb normák, minél gyorsabban. Ez a célunk. Köszönöm szépen. Werner Langen, még egyszer akarsz valamit mondani? Köszönöm szépen, köszönöm a vitát a hét végén kész lesz a jelentésem, utána fordításra kerül. Helyes, ami elhangzott. A személyautókra vonatkozó javaslat az innovációt serkentette, úgyhogy ezt figyelembe kell vennünk itt is a haszongépjárműveknél. Köszönöm szépen, és köszönöm a tolmácsoknak is, hogy tovább maradtak, kivételesen, mert általában fontosan szoktuk befejezni. Köszönöm szépen.